Remélem, hogy mindenki belemelegedett már a témába, és üdvözlök mindenkit a polgári párbeszédünkön. Most itt a lehetőség, hogy mindenki közvetlenül Navracsics Tibor biztoshoz intézze kérdéseit. Köszönöm Navracsics Tibornak, hogy ma itt van velünk, hogy időt talált erre a rendezvényre, el tudott jönni, és hogy a Demokrácia és Én nevezetű párbeszéd de hát itt végigköveti velünk. Az Európai Ifjúsági Hét ről van szó, itt ezen a rendezvényen is, ő az ifjúságért felelős biztos, hogy még egyszer köszönjük neki, hogy itt van. A biztos úr várja a véleményeteket, a nézeteiteket, hogyan akartok az Európai Unió életében részt venni, fontosak-e az EU-s választások számotokra, lehet, hogy el akarjátok mondani egy-egy történeteteket, vagy meg akarjátok osztani a félelmeteket, a jövővel kapcsolatos elképzeléseiteket. Fiatalok vagytok, és nagyon sok országból érkeztetek ide. Nagyon várjuk, hogy milyen véleményeket fogalmaztok meg itt az Európai Parlament ülés termében. Szeretném hangsúlyozni, hogy mindenki hozzászólhat, nem csak azok, akik eddig részt vettek a programunkban, vagy azok, akik más módon aktívak, mindenki hozzászólhat, aki itt van, és az, aki már felszólalt, felszólalhat persze még egyszer. Angolul lehet hozzászólni, avagy az Európai Unió 20, másik 22 hivatalos nyelvén, ez az Európai Unió egyik szépsége, hogy ilyen sok szép nyelvünk van. Köszönöm a lehetőséget, illetve megragadnám a lehetőséget, hogy megköszönjem a tolmácsainknak, akik nagyon keményen dolgoznak itt ma, tapsoljuk meg őket nyugodtan. Just a couple of... Még néhány szót szólnék a moderátori szerepkörömről. Az a feladatom, hogy biztosítsam, hogy zöggenőmentesen menjen ez a párbeszéd. Aki szeretne hozzászólni, emelje fel a kezét, és meg is adom neki a szót. És mindenki tudja már, hogy hogyan működik a rendszer, meg kell nyomni a piros gombot, és ezzel bekapcsolhatjuk a mikrofont. Kérem mindenki kérem mindenkitől, hogy mutatkozzon majd be, mondja el a nevét, és hogy honnan érkezett, és az lenne kérésem, hogy viszonylag röviden szóljon hozzá mindenki, hiszen sokan kérnek majd várhatóan szót, és biztosítani akarjuk, hogy mindenkinek, vagy a lehető legtöbb embernek biztosítsuk a hozzászólást. Köszönöm azoknak is, akik a weboldalunkon, a youthweek.eu keresztül követnek minket, vagy a Twitteren keresztül. Két hashtaget fogunk ma használni, a legfőbb a Youth Week hashtag, kérem használjátok ezt, és van egy másik fontos hashtagünk is, az EU Dialogue hashtag. Várjuk az ezzel kapcsolatos tweeteket a Twitteren, és élőben majd felolvasunk egy-egy reakciót. A lényeg ma az, hogy a fiataloktól halljunk, hogy mit, mit gondolnak az euróról és a választásokról. Jári Angelo Russo-t szeretném bemutatni, aki Nápolyból, Olaszországból érkezett, részt vett a Discover EU kezdeményezésben, melynek révén Európában utazhatott és találkozhatott hozzá gondolkodó fiatalokkal is. Nézzük meg ezt a rövid videó felvételt. It has been a great experience for us so, but firstly it was a unique opportunity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 now. Let's start all together now and we'll hear more about... Akkor most hadd halljunk többet erről a fantasztikus kezdeményezésről, a Discover EU-ról, de először is megadnám a szót Navracsics biztos úrnak, hogy hivatalosan is nyissa meg ezt a párbeszédet. Öné a szó, biztos úr, tessék. Good morning and thank you very much. Jó reggelt kívánok! Köszönöm szépen mindenkinek. Az Európai Ifjúsági Hét mindig is egy nagyon fontos európai szintű rendezvényünk volt. Nem csak a fiatalok számára, hanem a politikai döntéshozók számára és az érdekelt körök számára, akik foglalkoznak a fiatalokkal, a fiatalok jövőjével. Ezúttal azonban egy különleges Youth Weeknek lehetünk tanúi, hiszen mindössze négy hét van hátra az EP választásokig. Ez egy nagyon fontos mérföldkő, amikor ti is elmondhatjátok, mit gondoltok az EU-ról, milyen EU jövőt akartok az EU számára, és szavazhattok a jövőbeni vezetőkre. Öt évvel ezelőtt, amikor átvettem hivatalomat, akkor az Európai Uniót egy gazdasági válság rázta meg. A fiatalok munkanélküliségi rátája néhány országban 50% fölötti volt. Most már lassan kilábalunk ebből a válságból. Egyesek őszre új turbulenciákat várnak a gazdaságban, de egyelőre jó a helyzet. És sikerült a gazdasági válság legintenzívebb, legintenzívebb szakaszát magunk mögött hagynunk. A kérdés az, hogy mit tudunk tenni a fiatalok számára, hogy biztonságosabbnak érezzék Európát a munkaerőpiac szempontjából, de a társadalom egész szempontjából is. Aztán a demokrácia. Sok-sok vitát hallunk arról, hogy az Európai Unió jövője hogyan nézzen ki, mi a demokrácia helyzete az Európai Unió szintjén és a tagállamokban is. Mindezeket a kérdéseket meg kell vitatnunk, meg kell beszélnünk, hogy ezzel is mutassuk a döntéshozóknak és a jövőbeni döntéshozóknak, hogy a fiatalok hogyan gondolkodnak ezekről a kérdésekről. Hogyha elmondjátok nekünk a véleményeteket arról, hogy szerintetek hogyan áll az EU, hogyan néz ki az EU jelenlegi helyzete, akkor ezeket továbbítom az EU-s döntéshozóknak, és közösen tehetünk valami fontosat az Európai Unió jövőjéért. Üdvözlök mindenkit, nagyon örülök, hogy találkozhatom veletek, és remélem, hogy ez egy nagyon gyümölcsöző vita lesz a mai délelőtt során. Köszönöm. Thank you very much indeed, Nagyon szépen köszönjük a biztosnak, most pedig meg is kezdjük a párbeszédet. Ki akarja megtörni a jeget? Sokan tették fel a kezüket, az első reagálónak adok szót. Üdvözlöm, szeretnék máltaiul hozzászólni. Elnézést kell kérnem, mert azt hiszem, hogy pont máltai tolmácsolásunk ma nincs. Van még is máltai tolmácsolás? Van máltai tolmácsolás. Elnézést kérek, rossz információt juttattak el hozzám, úgyhogy lehet máltaiul hozzászólni. Tessék, egy nagyon egyszerű dolgot szeretnék elmondani. Ön azt mondta, biztos úr, hogy szeretne hozzájárulni ahhoz, hogy az ifjúsági foglalkoztatás növekedjen. A kérdésem az, hogy miért nincsenek fiatalok a politikában? Miért nincsenek fiatalok a politikai döntéshozatalban? Ez lenne az egyik kérdésem. Egy másik kérdésem is van. Miért van az, hogy itt, ebben az Európai Parlamentben nincsenek képviselve azok, akik akiknek eh, nagyon rossz anyagi körülmények között kell dolgozniuk. Hogyan mutat így példát az Európai Parlament, az Európai Unió, hiszen nem biztosítja fiatalok számára, hogy részt vegyenek a döntéshozatalban. Ami a fiatalok részvételét illeti a döntéshozatali folyamatban, ez egy nagyon átfogó kérdés, és eh, egy átfogó képet vázolhatok fel arról, hogy a fiatalok hogyan vesznek részt az EU alakításában. Azt hiszem, a választópolgárokon múlik az, hogy lehetővé teszik-e, hogy a fiatalok részt vegyenek a politikában. Ön jelöltetheti magát például Máltában, Máltán, hogy megválasszák LP képviselőnek, és kérdés, hogy a választók megszavazzák-e. Mi az Európai Bizottság részéről azt tudjuk, megtenni, hogy megnyitjuk a csatornákat a fiatalokkal folytatott párbeszéd számára. Van egy intézményünk, ez az úgynevezett strukturális párbeszéd, amely folyamatos párbeszédet biztosít a főbb érdek képviseletekkel és érdekelt körökkel európai szinten, EU-s szinten. Szeretnénk azonban most elérni azokat, akik nem tagjai a különböző ifjúsági szervezeteknek, vagy akiket nem is képviselnek ezek az ifjúsági szervezetek. Marginalizálódtak, elszigetelődtek, meg kell találnunk ezeket a fiatalokat, és ehhez a ti segítségetekre van szükségünk. Meg kell találnunk őket, és be kell vonnunk őket a mainstream társadalomba. Mert ha május végén elmennek a szavazásra, leadják a szavazatukat és részt vesznek a saját képviselők megválasztásában, vagy akár indulnak, jelöltetik magukat a választásokon, akkor hallathatják hangukat ezáltal a döntéshozatali szervekben. Más részről vannak gyakornoki programjaink is. Az egyik legismertebb, legnépszerűbb gyakornoki programunk, az Európai Bizottság gyakornoki programja, az egy jól fizetett Európai Uniós szintű gyakornoki program, egy hat hónapos gyakornokságról van szó. Eljöhettek ide, itt megismerkedhettek az európai intézményekkel, és utána, a gyakornokság után akár egy EU-s állásra is bekerülhettek. Tehát ezáltal próbálunk számotokra és az aktív fiatalok számára lehetőségeket biztosítani. Megpróbáljuk biztosítani, hogy részt vehessetek az Európai Uniós szintű folyamatokban, és ezeket alakításában is részt vegyetek. Köszönöm szépen. Van itt elől is egy kérdésünk, tessék. Üdvözlöm. Natália vagyok. Lettországból érkeztem, angolul folytatom, hogy egyszerűbb legyen, mondja a felszólaló. Azt hiszem a kérdés inkább az volt, hogy miért nincsenek professzionális fiatal politikusok ahelyett nem, nem igazán arra vonatkozott, hogy párbeszédet folytatnak-e az intézmények a fiatalokkal, vagy nem. Nyilván kérdés, hogy megszavazzák-e az emberek a fiatalokat egy-egy posztra, igen, vagy egy-egy képviselői helyre, de a kérdés az, hogy a jelenlegi politikusok megnyitják-e a teret a számukra, lehetőséget teremtenek erre. Én mindig is dolgoztam fiatalokkal, amikor 2010 és 2014 között miniszter voltam a hazámban, akkor a minisztériumi dolgozóim kétharmada 25 év alatti volt. Tehát tulajdonképpen sok minden múlik a politikusokon. Akarják-e megteremteni a lehetőséget annak, hogy fiatalok vegyék körül őket. Ez szerintem azonban nem politikai kérdés, inkább csak azzal függ össze, hogy valaki mennyire érzékeny a fiatalok iránt és a fiatalok problémái iránt. Egy ifjúsági fiatal, fiatalokra vonatkozó kvótát bevezethetnénk ugyan, de nem sok értelmét látom egy ilyen administratív lépésnek. Azt hiszem, inkább meg kell győznünk a politikusokat arról, hogy a fiatalok nem hátráltatják a munkájukat, hanem előnyt jelentenek a jövő szempontjából. Ha megkérdezitek egyébként az LP e képviselőiteket, akkor Biztos azt a választ kapjátok majd, hogy az asszisztensek és a szakpolitikai tanácsadók között sok a fiatal itt az EP-ben is. Van tehát itt előrelépés, még akkor is halassú, és azt hiszem, hogy dolgoznunk kell azon, hogy az idősebb tapasztalta politikusok fiatalokat vegyenek fel munkatársnak. Tessék, következő felszólalunk. Jó napot kívánok, biztos úr! Olaszországba jöttem, Ricardo-nak hívnak, angolul beszélni, köszönöm ezt a lehetőséget. Örülök, hogy mindenki ma beszélhet a saját nyelvén, de azt is, hogy bárki beszélhet angolul is, tehát végül is választható a nyelv. Ez is egységesít minket. Egy dolog foglalkoztat, hogy hogyan definiáljuk az fiatal szót eleve a fiatal egyfajta diszkriminatív kifejezés is lehet. Én egyszerűen polgárnak érzem magam, aki véletlenül úgy adódott, hogy most még fiatal vagyok. Tehát beszéljünk csak polgárokról, és és beszéljünk arról, hogy mindenki az érdeme szerint haladjon előre, kapjon munkát, lehetőséget, ne azért, mert idős vagy, mert fiatal. Tehát szerintem a képesség, a, a rátermettség a kulcs szavak. Igen, az EU politikájának ez az örök dilemmája mert ha külön választjuk az ifjúságpolitikát, akkor felmerül ez a megkülönböztető jelleg. Ha pedig horizontális politikaként fogjuk föl, akkor egyes területeken nagyon jelentős, máshol pedig elhanyagolható jelentőségű lesz. Szerintem mindkét vonalat képviselni kell, tehát horizontálisan is, amennyire csak lehet minden területen alkalmazni kell. Igen, ez csak egy korcsoport, ez, ez, más különbség nincs. De azért, azért hadd mondjam el, hogy mégiscsak a fiataloknak vannak sajátos problémáik, sajátos igényeik, sajátos perspektíváik, amelyeket azért érdemes néha kiemelni mások között. Tehát ugye munkahely találás, családalapítás, első lakás építés vagy vásárlás. Tehát azért mégiscsak vannak ilyen specifikumok, amelyek kifejezetten a fiatalok problémái, és ezekkel külön is kell foglalkozni. Igen, tehát eh, én ezt az ifjúsági hetet is úgy fogom föl, hogy igen, európai polgárok vannak itt, akik fiatalok, eh, nincs különbségtétel de néha jót tesz a különbség tétel, mert akkor jobban tudunk koncentrálni a specifikus problémákra. Az ifjúsági hétnek ez a feladata, hogy a ti az önök problémáit, felvetéseit, gondjait becsatornázzuk a döntéshozásba. Nem sokára önök ti lesztek a döntések meghozói Európa új vezetői, gazdasági, vagy politikai, vagy kulturális vezetői, és meg kell tanulnotok egymással is kommunikálni, és meg kell tanulnotok a saját érdekeiteket képviselni, kanalizálni. Ennek egy fórum, egy előcsarnoka ez a mai rendezvény. Most hátulról szólítanék valakit. Például, tessék. Osztrák vagyok, Lizának hívnak. Több kollégámmal együtt vagyunk ma itt nekünk van egy nagyon jó érdekképviseletünk, amely tömöríti azokat, akiket érdekel a politika. De mi még nem választhatunk. Mert a mi rendszerünkben mi még nem vagyunk szavazóképesek, pedig bőven lennének olyanok Európában, akiket érdekel a politika, szívesen részt vennének a politikában, de különbözőek a választási korhatárok az egyes országokban. Valahogy nem jött át a tolmácsolás ennek a felszólásnak a tolmácsolása hangóra, úgyhogy gyorsan meghallgatjuk utólag. You've asked about the voting age, huh? Ugye a, a választási életkorra kérdezett rá. Ugye, igen, mi nálunk, mi még nem szavazhatunk, pedig már nagyon szívesen politizálnánk aktívan. Mert nagyon sok olyan fiatal van nálunk, akiket érdekel a politika, de még nem szavazóképesek. A a választási jog, a szavazati jog mindig a polgár, állampolgársághoz kötődik. Egyedül egy kivétel volt 1980-ban az akkori Szovjetunióban, amikor csak a munkás osztályhoz való tartozás határozta meg, hogy valaki választhat-e vagy sem, de minden országban az állampolgársági jog része a választás joga, aki megkapja az állampolgárságot, az választhat. Akinek nincs állampolgársága, az nem szavazhat. Ez, ez minden állam szuverén joga, és hát mindenhol ugyanúgy is van. Ez tagállami kompetencia, ebben nem tudunk beleszólni. kérem a technikust, hogy nézze meg a biztos úr fejhallgatóját, hogy működik-e jól, mert nem jött belőle semmi. Tessék? Angolul akkor. 8-tól 6-ig oda vagyok otthonról. Használom közben Európát, de nem tudom, hogy használtam Európát. Én részt veszek európai programokban, amelyek amiket például mondjuk az Erasmusból finanszíroznak, az, azt mondjuk tudhatom, hogy ez EU pénzből van. De csomó esetben úgy használjuk Európát, az európai pénzeket, hogy nem tudunk arról, hogy Európa éltet minket. És szerintem ugye Európa mindenütt jelen van, és mégsem, mert nem tudnak róla az emberek nem tudják az emberek, hogy Európa miatt, Európa okán, Európának köszönhetően teszik azt, amit tesznek. Tehát jó lenne, hogyha ez sokkal egyértelműbbé tennénk. Mondjuk egyértelmű lenne, hogyha megvonnánk ezeket a jogosultságokat, lehetőségeket, akkor kiderülne az emberek számára. De nagyon sokan ezt nem fogják föl. 90-en vagyunk az évfolyamon és talán a 90-ből 6 tudja, hogy nagyjából mi az Európai Unió, pedig ö, ö, mindannyian ebből élünk. Nagyon kevés szó esett az iskolában az Európai Unióról, néhány óra erejéig volt róla szó, és és mondom, a 90-ünk közül 84 agyáig nem jutott el egyáltalán, hogy mit jelent Európa. Ez itt a fő probléma. Megkérdezhetem, hogy honnan jöttél? Német vagyok, igen. Teljesen egyetértek az elhangzottakkal, és nem tudom a megoldást. Ha tudnám, akkor már meg lenne oldva a probléma. A személyes beszélgetés mindig jobb, mint az intézményesített. Tehát lehet itt nyilatkozatokat tenni, meg sajtóközleményeket köröztetni, meg még ezt a mai rendezvényt is meg lehet szervezni, de a mindennapi élet számít, hogy két ember magánbeszélgetése során van-e ilyesmiről szó. Úgyhogy tényleg te is így tudod legjobban meggyőzni a társaidat. Én ezt eh, hazámban csinálom is, eh, minden embernek van egy kis feladata, egy kis kommunikációs feladata, és ettől remélhetjük azt, hogy összeadódnak ezek a tudások, érvelések az Európai Unió érdekében. Annyit azért mi is tehetünk a bizottság részéről, hogy a tagállamoknak ajánlásokat teszünk. Ilyen ajánlások most is léteznek, hogy hogy vegyék be a nemzeti tantervekbe az Európai Unió történetét, az európai értékek történetét. A történelem oktatásba, az állampolgári ismeretekbe. Mert részben ennek az ignoranciának az az oka, hogy a tantervek nem, vagy csak minimálisan beszélnek az Európai Unió intézményeiről. Gyakran otthon amikor ismerősökkel beszélgetek, a személyes ismerőseim sem tudják, hogy ki az európai biztos. Például engem képviselőnek hisznek, azt hiszik, hogy én parlamenti képviselő vagyok. Miközben a bizottság egyik biztosa vagyok. Tehát ennyire nem tudják még az én ismerőseim sem, hogy én ki vagyok. Tehát tény, hogy ez állandóan magyarázni kell, és ezeket az európai alapértékeket folyamatosan ö, kommunikálni kell, és kifelé is, mert az Európai Uniónak It has precluded war. egyik fő érdeme az, hogy elkerülte a háborút a második világháború óta, ez az üzenet talán a leges, legfontosabb Európai Unió melletti érv, hogy az európai nemzetek 70 éve békében élnek egymás mellett. <clears throat> And as you said, Commissioner, understanding Europe. Un- és valóban Európa, és az, hogy megértsük azt, hogy Európa mit is tesz értünk, nagyon nagy kihívás. Az emberek proaktívak kell, hogy legyenek. Egy lengyel hölgyet szeretnék bemutatni, Natáliát. Te részt is vettél a Discover EU programban, amikor 18 vagy 19 éves voltál. Először is mondd el, hogy hogyan ismerted meg ezt a programot szeretnék ülve maradni, mert nem akarom, hogy mások ne lássanak tőlem. Úgyhogy tavaly 19 éves voltam. A program az leginkább 18 éveseknek szól. Valahol a Facebookon láttam ennek a hirdetését. Először azt hittem, hogy ez valamiféle vírus, és egyébként a legtöbb lengyel azt gondolta, hogy ez, hogy ez valami orosz propaganda vírus. Minden esetre, amikor aztán elolvastam, akkor láttam, hogy ez miről szól, és a legjobb barátommal úgy döntöttünk, hogy ezt közösen megpályázzuk. És azt hiszem, hogy ez a legjobb dolog, ami történt velem. And thanks to Discover EU, you... A Discover EU-nak köszönhetően, ha jól tudom, akkor öt városba látogathattál el. Hová? Berlin, Párizs, London, Brüsszel és Amsterdam voltak az úti célok. Eddig én még csak Párizsban jártam, ez egy hatalmas lehetőség volt számomra. Az, hogy egy alkalommal beutazhattam fél Európát. És mi az, amitől európaibbnak érzed magad? akárhol is jártam, mindenhol úgy éreztem, hogy otthon vagyok. Olyan kedvesek voltak velem az emberek. Én még azt se tudtam, hogy a lengyelek ennyire kedvesek, nemhogy a külföldiek. Nagyon klassz volt az, hogy emberekkel tudtam beszélgetni, nagyon megnyíltam, mert beszélgetni kellett az emberekkel. Ez először nehéznek tűnt, de aztán a Discovery EU a program más résztvevőivel is nagyon jóba lettem, azóta is egyébként tartjuk a kapcsolatot, és hát a kultúrát is jobban megismertem talán belülről, az iskolában. Gyakran, amit Európáról tanulunk, az nem igazán életszagú. Amikor viszont ellátogatunk egy városba vagy egy országba, akkor megtanuljuk azt, hogy hogyan élnek ott valójában az emberek. Például Franciaországban, amikor Párizsban jártunk, akkor egészen más reggelit kaptunk. Lengyelországban zsíros reggelit szoktunk enni, és Párizsban ez egészen máshogy nézett ki. A reggeli egy kis narancslé volt, egy kis croissant és egy kávé de mégis nagyon klassz volt ez, mert más volt, mint amihez hozzászoktunk, és ez egy személyes tapasztalaton alapult. Londonban megint egészen más, hogy élnek az emberek, mint Lengyelországban. Lengyelországban olyan lassú az élet, Londonban viszont egy állandó rohanás az élet, nem min- teljesen mindegy, hogy reggel vagy este nézzünk körül, de mindig a száguldás, a rohanás vesz körül bennünket, ez elképesztő. Tényleg ez az ő életstílusuk. Köszönjük szépen, ez nagyon klassz volt. Remélem, hogy még többet fogsz tudni a utazni. Köszönjük szépen Natália Filipovszkának, hogy megosztotta velünk a tapasztalatait. And Commissioner, maybe a word about this new initiative. Uh, És talán akkor a Discovery EU-ról a biztos is mesélhetne. Ez egy nagyon különleges uh, kezdeményezés, ez kifejezetten fiataloknak szól. Ez uh, konkrétan 18 éveseknek szól ez a program. Igen, Először ezt két német fiatal indította útjára ezt a kezdeményezést, és aztán az Európai Parlament is segítette ezt a folyamatot, és az Európai Bizottság pedig megvalósította végül. Ez a 18 éveseknek szóló utazási program tavaly harminc ezer fiatal tudott ilyen ingyenes utazási lehetőséggel élni. Idén reméljük, hogy 40 ezeren részt tudnak majd ebbe venni, és hát a következő pályázati anyagot csütörtökön fogjuk megnyitni, úgyhogy ez egy jó lehetőség, reméljük, hogy ez nagyon hasznos is lesz, most már megvannak a finanszírozási háttereink is, úgyhogy most már néhány éve működik is ez a program, úgyhogy ez biztos, hogy a következő 8-10 évben ez a program folytatódni fog, úgyhogy mindenkit arra buzdítok, hogy ezt a lehetőséget használja ki. Láttam, hogy ott hátul valaki nagyon szeretne felszólalni. Köszönöm szépen, angolul fogok beszélni. Magyarul. Kapcsolódik a kérdésem egy előző kérdéshez, hogy tulajdonképpen megvárom. So wait. Go ahead. Uh, nagyon szerintem az emberek többsége itt egyetértene velem, ha azt mondom, hogy az európai embereknek nincs Európa tudatuk, nem feltétlenül identitásuk, európai identitásuk, hanem Európa tudatuk. Nem tudják, hogy itt Brüsszelben mi történik, az öltönyös bürokraták itt mit csinálnak, és hogy hogyan lehetne tulajdonképpen azt nyomatékosítani az emberek szemében, hogy igenis az itt született döntéseknek van legitimitása, illetve van súlya. Köszönöm szépen! Should I answer in English? You can answer in Hungarian as well if you prefer. Yeah. Magyarul is válaszolhat. De angolul. Magyarul válasz? then I switched to my, on my mother tongue, and I, I answer in Hungarian as well. Akkor magyarul fogok válaszolni. Ez így van, az igazi probléma azt hiszem az, hogy mind a mai napig sokan az Európai Uniót külpolitikai témaként kezelik. A sajtóban is nagyon sok esetben mi országunkban, Magyarországon is vannak a magyar hírek, a belpolitikai hírek, és vannak az Európai Unióból jövő hírek, a, a külpolitikai hírek. Ugyanakkor van egy eh, változás szerintem. Egyre több Európai Uniós politikai kérdés válik belpolitikai kérdéssé is. Mi Magyarországon ennek ugye szenvedő alanyai vagyunk, hetes cikk szerinti eljárás, a viták az Európai Bizottsággal, vagy éppen az Európai Parlamentben zajló viták mind már belpolitikai következményekkel is járnak, de hasonlóképpen Lengyelországgal kapcsolatos viták, vagy Romániával kapcsolatos viták. És ebből adódóan én azt gondolom, hogy az elkövetkező pár évben ez fokozatosan egyre inkább belpolitikai témává válik, és az emberek fogják érezni azt, hogy az Európai Unió az ő életük része, és ők maguk is az Európai Unió részei. Indeed, absolutely. Igen, ez valóban így van. Kérem, hogy egy kérdést még hallgassunk meg. Igen, tessék. Jó napot kívánok, Márkó vagyok, francia országból érkeztem, és franciául fogok beszélni, mert megvan rá, franciául fogok beszélni. 15 éves koromban, amikor legutoljára választások voltak, akkor nagyon meglepett és rossz érzéssel töltött el az, hogy olyan kevesen mentek el a fiatalok közül szavazni. Miért nem lehet 16 évesre letenni a korhatárt, mert hogy például Görögországban 17 éves korban lehet elmenni szavazni, tehát nem mindenhol 18. Szerintem ez a 16 éves korhatár, ez nagyon jó lenne, sokat adna. Köszönjük, Márko. Hát jó, először is győzzük meg a tagállami parlamenteket erről. Ugyanakkor nem akarok az ördög ügyvédjeként feltűnni sem, mert nem vagyok abban biztos, hogy ha lecsökkentenénk a korhatárt, akkor többen vennének részt a szavazásokon. Kérdezzük meg a, az osztrák barátainkat. Máltán idén először vezetik be a 16 éves korhatárt, alsó korhatárt. Tehát meg kellene vizsgálnunk azt, hogy vajon többen elmennek el szavazni, akkor, hogyha csökkentjük a részvételi korhatárt. De ezt nem, erre nem tudnék most még válaszolni. Nézzük akkor a következő felszólalót 155-ös helyről. Miért nincsen egy Fiatalok Európai, Európai Bizottsága? Szerintem ez egy nagyon jó gondolat lenne. Mi vagyunk a jövő letéteményesei, talán meg kellene hallgatni bennünket is. És azt hiszem, hogy ebben részt vehetnének fiatalok minden országból. Erre szerintem szükség lenne. Honnan érkeztél? Románia. Miért gondolja azt, hogy én nem hallgatom meg önöket? nem tudjuk, hogy hogyan, milyen csatornákon keresztül történik ez. Az én hazámban nincsen politikai oktatás, nem tudjuk azt, hogy egyáltalán hogyan vehetünk részt a politikában. Tulajdonképpen egyáltalán nem készítenek fel bennünket erre. Minden tagállamban van ifjúsági tanács, és ennek a képviselői egyébként az Európai Ifjúsági Fórumban tömörülnek, gyakorlatilag a tagállamokból érkező fiatalokkal ilyen módon valósítjuk meg a kapcsolatot. Tehát meg kellene nézni azt, hogy Romániát kiképviseli, és egyébként ezekkel a fórumon keresztül és más európai fórumokon keresztül is egy rendszeres párbeszédet folytatunk. Vagyis ezeket a problémákat meg lehet oldani azzal, hogy az ön országából érkező képviselőt nyomon követik. Nagyon sokszor a probléma egyébként nem európai szinten tapasztalható, hanem tagállami szinten. Tehát miután őket tagállami szinten válasszák meg, ezért fontos tagállami szinten is odafigyelni erre. Ez is azt mutatja, hogy valóban van itt azért összeköttetés. Tessék, a 33-as szám. Peter Merdovics vagyok, Szlovéniából. Szlovénul fogok beszélni. Nagyon sokat beszélgetek fiatal első szavazókkal, és nagyon sokan azt mondják, hogy egyáltalán nem ismerik az Európai Uniót. És hogy ez számukra egy távoli, megfoghatatlan valóságot jelent csak. Ön azt is mondta, hogy azt javasolta, hogy az Európai Unióról tanuljanak a fiatalok, és ezt vezessék be a iskolai tanrendekbe. Jó lenne, hogyha már a kis iskolásoknak és a középiskolásoknak is ezeket az európai tanulmányokat elég magas szinten tanítanánk, hiszen európaiak vagyunk mindannyian, ugyanakkor persze nem is vagyunk ennek tudatában, és szerintem ez szégyenletes. That's what we've proposed to the Pontosan ezt javasoltuk a tagállamoknak. hogy az Európai Unióról és az európai integrációról szóló ö, tananyagot építsék be a nemzeti tanterveikbe. De sajnos az oktatás, az ifjúsági politikák, a sport teljes mértékben nemzeti hatáskörben vannak. Tehát nekem semmiféle hatásköröm nincsen arra, hogy közbelépjek az adott tagállam tanterveinek kialakításába. Mit is tehetek viszont? javaslatokat tehetünk, hogy lépjenek, például azzal kapcsolatban, hogy európai tanulmányokat építsenek be a tanrendjeikbe, és olyan projekteket is beindíthatunk, amelyek európai hozzáadott értékkel bírnak, ilyen például az Erasmus Plus, ami egy mobilitási program. A helyzet azért nem teljesen reménytelen, mert például az Erasmus már eddig is, vagy 9-10 millió ö, részvevővel számolhat, de ez egy tapasztalaton alapuló a tanulási lehetőséget jelent. Az Erasmuson keresztül még sokkal hatásosabb módon kommunikálhatunk. A következő hét évben egyébként elég nagy lesz ennek a büdzséje is, és ez újabb lehetőséget jelent majd a fiataloknak. Hogy az európai identitást megéljék, hogy más országokban is otthon érezzék magukat. Ez egy nagyon lassú folyamat, de hát a politikában megpróbálunk lépésről lépésre haladni. Együtt kell dolgozni a tagállamokkal ezen a területen is. Igen, tessék! Itt van egy fiatal lány, tessék! Jó napot kívánok, Emília vagyok Litvániából, ne haragudj! Akkor folytasd nyugodtan, és majd a melletted ülőt ezután szólítom fel. Emília vagyok, Litvániából érkeztem, és a anyanyelvemen szeretnék felszólalni. Aš norėčiau dar kartą pabrėžti, manau, ką jau girdėjau daug kartų. Köszönöm szépen. Hát először is szeretném azt hangsúlyozni, hogy mennyire fontos az oktatás. És az, hogy Európa megjelenjen a tananyagban is. És hát Litvániában, amely ugyan már vagy tíz éve az EU vagy csatlakoztunk, vagy több, több mint tíz éve, mégis a vidéki területeken nagyon kevéssé ismert az Európai Unió. Én a fővárosból érkeztem, és hát nagyon sok a lehetőség ott, sokat változott egyébként a világ is, a városom is, sokat fejlődik, de mégis az emberek, akik vidéken élnek, ilyen sok lehetőséggel biztos, hogy nem rendelkeznek, vagyis jó lenne, hogyha a fiatalokat ezeken a területeken is meg tudnánk szólítani. A diákok, a fiatalok számára meg kellene nyitni ezeket a lehetőségeket. Köszönöm. Yes, it is one of the most sensitive issues of the future education. Igen, hát valóban ez egy nagyon nagy kihívás, a kis iskolák, a vidéki vagy elzárt területeken lévő iskolák teljes mértékben igazad van. Az iskolák és a az oktatás a szociális integráció legkomolyabb eszközei, ahol nincsen iskola, ott tulajdonképpen a szociális integráció, a szociális vagy a társadalmi létre maga nem működik. Mit is tehetünk akkor mi? Az egyik oldalon a regionális alapokon keresztül, az európai szociális alapon keresztül a finanszírozást kell biztosítani bizonyos projektek számára. Ide egyébként az Erasmus-t is belesorolnám. A második oldalon pedig ott vannak az információtechnológiai eszközök, az információtechnológiai forradalom. Van például az e-twinning program, amely gyakorlatilag egy online iskolák közötti csereprogram, vagy ilyen IKER program, több mint 6 ezer diák és tanár online rendszereken keresztül tud kapcsolatot tartani egymással, segíthetik egymást. Ez például a kicsi iskolák esetében felbecsülhetetlen értékű, mert nem csak konkrétumokról van szó, hanem az is, hogy itt van egy ilyen emberi oldala is ennek a kapcsolatnak, hogy lehet online gyakorolni a nyelvet, például csereprogramokon keresztül, vagy testvér programokon keresztül. Az e-twinning egy mindenképpen nagyon pozitív megoldás, és természetesen szeretnénk azt is, hogyha az, in, a, az Erasmuson belül, vagy a mellett olyan programokat tudnánk működtetni, amelyben fiatalok, illetve tanárok részt tudnak venni a kis iskolákból és a vidéki iskolákból is. És őket támogatnánk pénzügyileg is, hogy megmaradjanak ezek az iskolák. Köszönöm. Most tényleg rajtad a sor, a 73-as mikrofon. Uh, good morning. Köszönöm szépen. Jessica vagyok, Portugáliából érkeztem, de Londonban élek. Először is azt szeretném elmondani, hogy szerintem nagyon fontos ez az esemény. A kollégáink Olaszországból azt mondták, hogy nem európai ifjúsági eseménynek kellene ezt nevezni. Hát szerintem nem ez a lényeg, hanem az, hogy mi más generáció vagyunk, teljesen mások az elvárásaink, és amikor általánosítunk, akkor kicsit elfelejtjük, vagy háttérbe szorítjuk a fiatalok speciális igényeit. Úgyhogy szerintem jó ez a cím, ez a név. Most pedig portugálul fogom folytatni. Uh, eu acho que não só introduzir o sistema de estudo uh, da União Europeia nas escolas. Azt szeretném elmondani, hogy az Európai Unió témájának bevezetése a tananyagokban tényleg nagyon fontos lenne, és jó lenne, hogyha ilyen értelemben foglalkoznánk a fiatalokkal. A fiatalok szeretik a rugalmasságot, és hogyha például az egyetemen belül is létrehozhatnánk szavazóhelyiségeket, az mindenképpen pozitív lenne. Köszönöm. So you mean that the post stations at, at university... Tehát akkor úgy gondolja, hogy szavazóhelyiségeket létrehozunk az egyetemeken? Én szerintem van ilyen ország, már most is. Gondolom, hogy nem ez az általános, de azért erre van lehetőség. Szerintem ezt a portugál kormányjal kellene megvitatni. Nem hiszem, hogy ennek van ellenvetése. Tessék, tessék. Engedjük, spanyolul fogok beszélni. Köszönöm. San Juan, soy de IES en Santander, Cantabria, España. Juan vagyok, és Cantabriából érkeztem. Itt nagyon sok kis falu van, itt az Erasmus fontos szerepet tölthet be. Folytasd nyugodtan, folytasd. Számomra nagyon fontos az, hogy a helyi közösségeket is bevonjuk a nemzetközi témákba. Igen, wait. With England a pair of headsets. Go ahead. Tessék, mondjad nyugodtan, folytasd. Tehát fontos lenne az, hogy a helyi közösségeket is bevonjuk a nemzetközi témákba. Nagyon sokan ugyanis ezt egyszerűen nem ismerik, nem tudják azt az emberek, hogy mit jelent Európa, és erre pedig szükség lenne aktívabbnak kellene lennie az állampolgároknak is, és az Erasmus programon keresztül érkező fiatalokat össze kellene kötni. Egyébként köszönjük szépen, hogy ilyen sok lehetőség van most már az Erasmuson belül is, hogy ez ennyire kibővült. Fontos lenne tehát az, hogy a helyi közösségek is lássák azt végre, hogy közösen sokkal többet tudunk elérni, és hogy végül is Európa ne csak Brüsszelben megtörtént döntésekről szóljon, hanem a helyi közösséghez is eljusson. Nekünk például diákként fontos lenne az, hogy tudjuk azt, hogy ezek a politikák ténylegesen hatással vannak az életeinkre, és ezért közelebb kellene hozni Európát a mindennapi életekre és a közösségekkel. Tehát itt egy diversifikációra, egy keveredésre van szükség, úgyhogy ilyen szempontból nagyon fontos az Erasmus. Ez Európát jobban megismerteti a kicsi közösségekkel. Absolutely right. I totally agree with you. Teljes mértékben igazad van. De van egy rossz hírem. Azt kell, hogy mondjam, hogy a helyzet még rosszabb, mint amilyenek gondoltuk. Európai Unió egyáltalán nem csak Brüsszelben van. Amikor például Mollenbékbe ellátogattam a terrorista cselekmények kapcsán három évvel ezelőtt, és ott a Mollenbeki fiatalok közösségével találkoztam, még ők is úgy gondolták, hogy az Európai Unió nagyon távol van, noha talán 500 méter vagy egy kilométerre lehet Molenbeek innen fizikailag. Brüsszel egy negyedéről van szó, de az emberek úgy érezték, hogy ott senki sem foglalkozik velük, és hogy ők az Európai Unióból kizáradtattak. Talán a legfontosabb változási motor egy kritikus tömeg kialakítása lehet, hogyha ez megvan, az Erasmuson belül például, és más európai sikeres programokon keresztül is, akkor elég sok tanúbizonyságot tudunk már összegyűjteni, amelyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy ténylegesen változzanak a dolgok, és ez talán az egész kommunikációt megváltoztatná és sikeresebbé tenni. Köszönöm szépen. Olyan sokan jelentkeznek, talán a 411-es, Jó napot kívánok, Krisztina vagyok, spanyolul fogok beszélni. Tessék. Én tanár vagyok, Spanyolországban, egy iskolában dolgozom, és az Európai Uniós programban résztvevő iskolákat képviselem. Tudom, hogy nagyon sokan szeretnének még hozzá szólni. Én pénzt szeretnék kérni ahhoz, hogy a tevékenységeinket meg tudjuk valósítani, órákat tudjunk tartani, és az, hogy olyan biztosok, mint amilyen ön például látogassanak el az iskolákba, és ott egy személyes kapcsolatot alakítsanak ki a diákokkal. Köszönöm. I do, I do. Thank you very much for your advice, but uh, we Köszönöm, ez egy nagyon jó gondolat, de hát 500 millióan élünk Európában, és én nekem 5 év áll rendelkezésre. Ez azt jelenti, hogy nagyjából 100 millió emberrel kellene találkoznom évente, ha ezt így elosztjuk. De egyébként azért a dialógusokon keresztül tudunk találkozni, van erre lehetőség fiatalokkal, diákokkal. Egyelőre nem tudunk több pénzt adni. De a következő hét évben az Erasmus büdzséjét megkét, megkétszerezzük. Most az idő biztosítása sokkal nehezebb, mert ez nem az én kezembe van, de az biztos, hogy az Erasmus projektjeket magasabb mértékben fogjuk támogatni a következő 7 éves pénzügyi időszak során. Lesz egy középiskolai mobilitási programunk, szociális integrációs programunk, hogy mindenkit segíteni tudjunk. És hát persze a tanárok valóban kulcsfontosságú szerepet töltenek be, mert ők azok, akik a jövő társadalmát formálják. Commissioner, I'm receiving also comments online. Online is kapunk megjegyzéseket, biztos úr. Nem tudom felolvasni az illető személy nevét, mert fura írásjeleket használ, de azt írja, hogy reméli, hogy az alacsony jövedelmű diákok támogatási rendszeréről is szó esik. Igen, ez az Erasmus egyik része. Az adataink szerint ez idáig a résztvevők egyharmada szerényebb körülmények közül származik, és szeretnénk a nekik juttatott támogatást növelni, az Erasmus költségvetésének megnövelését arra szeretnénk fordítani, hogy még inkluzívabb, még érzékenyebb legyen szociális szempontból ez a program. Sokat beszéltünk az Erasmusról, itt ezen a képen Luka látható, aki Olaszországból érkezett, és itt is van a teremben, ott látom, ott ül. Szia, Luka! Azért szerepelsz ezen a plakáton, mert részt vettél egy Dublini Erasmus programon. Először is mondd el nekünk kérlek, hogy miért Dublinba utaztál, mert tudom, hogy kifejezetten Dublinba szeretnél volna menni. Igen, pontosan 13 évesen részt vettem Dublinban egy nyári egyetemen, és beleszerettem ebbe a városba. Amikor a bekerültem az egyetemre, akkor adódott a lehetőség, hogy a Trinity College-ra College-on tanulhassak az Erasmus segítségével, mert itt található a, a Európa egyik legrégebbi könyvtára és egyik legnagyobb könyvtára is. Ez volt az egyik ok, és szerettem volna újra Dublinban tartózkodni, Dublinban élni, szerettem volna megtapasztalni egy másik egyetemet, egy más oktatási rendszert is. Fantasztikus volt ez az élmény. Mindenki, aki járt már a Trinity College-on, megértheti azt hiszem, hogy miért volt ilyen inspiráló számodra ez a hely. Milyen tapasztalatokat szereztél, és milyen új készségekre tettél szert Dublinban az Erasmus révén? Azt hiszem, az egyik legérdekesebb dolog a Dublini Erasmus tapasztalataim során az volt, hogy ott felfedeztem, hogy igazi diák közösség alakult ki, mert ez Olaszországban nincs így, különböző szervezetek részeseként részt vettem különböző aktivitásokban, például az Amnesty diákcsoport rész, részeseként részt vettem emberjogi aktivitásokban, rendezvényekben, az egyetemen is azon kívül, felfedeztem, hogy mennyire szeretek írni, és mennyire érdekel az újságírás is, mert részt vehettem az egyetemi lap szerkesztésében, és emellett egy muzulmán iskolában is önkénteskedtem, ott tanítottam a gyerekeket olvasni. Mindezek a tevékenységek lehetővé tették számomra, hogy megértsem, hogy mit akarok majd, mivel akarok majd foglalkozni később. És még egy rövid kérdés. Ez a tapasztalat az vezetett, hogy európainak érzed magad? Hozzájárult az európai identitásodhoz? Igen, mindenképpen az Erasmus után úgy döntöttem, hogy európai tanulmányokkal is szeretnék foglalkozni. Lehet, hogy ez így banálisan hangzik, de hogyha az ember ilyen sok európai fiatal találkozik, akkor valóban úgy érzi, hogy egy nagy család tagja lehet, egy olyan család tagja, amely egységes a sokféleségében is, és osztozik a közös értékekben. Ez tényleg így van, hogy az ember saját maga tapasztalja meg a saját bőrén, saját szemével láthatja, hogy ez így van, akkor tényleg könnyebben kapcsolatot is létesít a fiatalokkal a különböző országokból. Köszönjük szépen ezt a történetet! Én és eh, ha jól tudom, Luca Dániában tanul most, ott szerez egy masters képesítést, úgyhogy a történet Dublinban nem ért véget. Ez is mutatja, mennyire fontos az Erasmus a fiatalok számára Európában, és azon túl is. Pontosan, és nagyon jól mutatja azt, hogy az Erasmusnak mi az egyik legnagyobb hozzáadott értéke, ez pedig nem más, mint az európai identitás, amely egyébként nem ütközik, nincs ellentmondásban a nemzeti identitással, sőt meg is erősítheti az utóbbit azt hiszem az identitások harmóniájának kialakításában segít, és ez talán az Erasmus legnemesebb jellemzője. Nagyon gyorsan múlik az idő, szeretnék minél több mindenkinek szót adni, és most itt elől ennek a fiatalembernek adok, adok szót, mert hosszasan jelentkezett. Köszönöm szépen, kedves résztvevők! A látogatói tribünön sok gyermek foglal helyet, 6-8 évesek, és ők is hasonlóképpen hozzánk hasonló okokból ér- érkeztek ide, mint mi, úgyhogy szerintem tapsoljuk meg őket. Hangoznáz, please use your handphone. Um, egy német nemzetiségi gimnázium diákjaként, amely részt vesz az Európai Parlament nagykövetiskola programban, tudom azt, hogy mit jelent kisebbségi oktatásban részt venni. Ha összetesszük Európában az őshonos kisebbségek létszámát, akkor az lenne az Európai Unió legnagyobb lakossága. Biztos úr, az a kérdésem, hogy az ifjúsági stratégia sem foglalkozik kifejezetten ezzel a témával, de mit tud biztosítani a bizottság azoknak a fiataloknak, akik egy kisebbség részei, de olykor szélsőséges esetekkel kell megküzdeniük egyes tagállamokban az Európai Unióban. Köszönöm szépen megtisztelő válaszom. Thank you. And I will answer in Hungarian as well. Magyarul. Magyarul, yeah, perfect. Ah, you speak Hungarian, no? A few words. Yeah, good. Um, Hagyományosan az Európai Unió és az Európa Tanács között létezik egy munkamegosztás, amelynek keretében az Európai Unió sokkal inkább a gazdasági integrációra koncentrált és az ezzel kapcsolatos kérdésekre, és a kulturális identitás és ezzel kapcsolatos politikák az Európa Tanácshoz tartoztak. És az Európa Tanács el is fogadott és alkalmaz is számos olyan egyezményt, határozatot, amely a, az őshonos nemzeti kisebbségek anyanyelvi oktatásával kapcsolatosak. Most fog változni vélhetően a helyzet az Európai Unióban. Egyrészt itt az Európai Parlamentben is már van egy olyan csoport, amelyet kifejezetten a kisebbségek képviselői alkotnak, és ők szorgalmazzák, hogy az Európai Unió nyilvánítson véleményt a kisebbségi oktatás kérdésében például. Illetve van egy olyan európai polgári kezdeményezés, amely sikeres volt, a Minority Safe Pack nevű kezdeményezés, amely rövidesen az Európai Bizottság elé fog kerülni kerülni, és amely eh, azt a kötelezettséget rója az Európai Bizottságra, hogy a kisebbségi jogok kapcsán benne a kisebbségi oktatás kérdését is jogszabályalkotási tervekkel és intézkedési tervekkel lépjen elő és jöjjön az Európai Parlament elé. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy két-három éven belül itt nagyon látványos fejlődés és események fognak bekövetkezni. The girl with the red... A piros melegítős hölgy. Je suis Charlotte de France. Charlotte vagyok. Franciául beszélnék, ha lehet. Nagyon sok szó volt már a mobilitásról, az Erasmus Plus program kapcsán különösen, ami e, valóban nagyon hasznos volt az európai ifjúság számára. De lenne egy kérdésem a földközi tenger második, másik felével kapcsolatban, hogy mi van a észak-afrikai potenciális menekült fiatal munkanélküliekkel. Ugye ön azt válaszolta, hogy aki megkapja az állampolgárságot, az szavazhat, de ez egy tagállami kérdés. Egy kicsit itt van egy hézeg ebben a válaszban szerintem, olyan értelemben, hogy könnyű a problémát visszaküldeni oda, ahol van, és konkrétan ezeket az embereket is visszaküldeni, de nagyon sokan vannak itt, akik szavazat nélkül élnek Európában. És valamilyen módon Európának gondolnia kellene ezekre nem emberekre, hanem tömegekre. Integrációs programokra lenne szükség, mert végül is ugye az európai államok többsége valaha gyarmatosító volt, és kiraboltunk számos országot világszerte, és ha ott most szegénység van, annak legalábbis részben mi is okai vagyunk, és felelősséget kéne vállalnunk emiatt. Tehát a, a szavazati jogokról volt az előző kérdés. Azt mondtam, hogy a tagállamok döntik ezt el, hogy milyen kritériumok alapján adnak állampolgárságot és szavazati jogot. Másfelől a szociális inklúziója a menekülteknek valóban egy égető kérdés. És részben az unió kompetenciája, segíthetjük, támogathatjuk a tagállami erőfeszítéseket, van is sok ilyen, sok civil szervezetet, helyi szervezetet, meg hatóságot is támogat az Európai Unió ebben a szociális inklúzióban. Az Erasmusnak is van olyan része egyébként, egy olyan mobilitási program a Magreb országokkal, ugye a déli szomszédság országaival, ahol online módon azok a fiatalok, akik Tunéziában, Marokkóban élnek, elvégezhetnek tanfolyamokat online, részt vehetnek tanfolyamokon, munkacsoportos képzéseken, sőt egyetemi képzéseket, sőt krediteket is kaphatnak egyetem, európai egyetemektől online módon, és ezáltal azért bizonyos határok leomlanak. Ugye a vízum a határellenőrzés problémája így nem merül föl. Tehát ezzel az online segítségnyújtással támogatjuk az észak-afrikai országok fiataljait, akik így módon az Erasmushoz csatlakoznak, és tervezzük egyébként, hogy ezt bővítjük majd ezt a fajta segítségnyújtást. kevesebb, mint 10 percünk van, most gyors kérség, kérdéseket és gyors válaszokat várok innentől kezdve. Szlovák vagyok, Szelnek hívnak, szlovákul szólalnék föl. Szlovákiában van egy szélsőséges jobboldali párt, amely kapcsán az Alkotmánybíróság végül is úgy döntött, hogy nem tiltja be. De a betiltás határán lebeg, és ők például az Erasmus programot nem, hogy nem támogatják, hanem gyűlölik. Igen, ez egy súlyos politikai probléma, hogy fiatalokat szélsőséges politikai erők vissza akarnak tartani az Európa európaiságtól. Na de erre a válasz azoknak a tömege, akik ma is itt vannak. De ez csak helyi szinten lehet megharcolni ezt a problémát. A világos kék Jack is fiatalembernek adok szót. Marian Dálván vagyok, Romániában tanulok, és mivel gyönyörű latin nyelvet beszélek, akkor ezt most használnám. Absolutely. Mulțumesc. Um, and... A populizmus és az individualizmus harcát látjuk ma a hamis hírek világában. A fiatalok nem tudják, nem értik, mi zajlik körülöttük, nem tudják, hogy kire lehetne szavazni, de nem csak Romániában, Franciaországban, Olaszországban is így van, ez sokfejűt. És felmerül a kérdés, hogy mit tehetne az oktatás azért, hogy tisztább legyen a kép, és Európa barátabb legyen a fiatalok körében a hangulat. Well, you have to tell them the Euro- El kell mondani az európai vívmányokat. Romániában bőven van ilyen, Például, hogy milyen beruházásokat hozott létre az Európai Unió, vagy maga az Erasmus program, hogy milyen sikeres volt. Össze lehet ezt a két kérdést kapcsolni. Helyi szinten, ha meg akarjuk győzni az embereket, akkor beszélni kell velük, és ilyenekről kell velük beszélni. A személyes kapcsolatokon múlik minden, a, tudom, hogy ez egy nagyon ö, szegi, tehát nagyon nehézkes, lassan haladó előrelépés, de nincs jobb. Olaszul beszélnék. Ma Európa sokat foglalkozik a fiatalokkal, Olaszországban pedig pont ez az egyik legnagyobb probléma, főként Dél-Olaszországban, tehát Rómától lefelé, mert gyakran a fiatalok 13-14 évesen elhagyják az iskolát Dél-Olaszországban, tehát én azt gondolom, hogy nagyon sok fiatal egész egyszerűen még hogyha szerepel is a tankönyvben Európa, nagyon sok fiatal nem, fogja, nem fog eljutni addig a szintig, amikor ezt egyáltalán megtanulhatja. Hogyan lehet ezekhez a fiatalokhoz eljutni? Mert ők egy kicsit a világtól is elzárva vannak, mert gyakran a maffia vagy más szervezetek kezébe kerülnek, és ez nagyon nagy pazarlás. Ezekhez a fiatalokhoz is el kell jutni, aki nálunk iskolába jár, annak normális családi háttere van, akik viszont nem járnak iskolába, azok nagyon nagy szegénységben élnek, őket kellene elérnünk. Yes, that's, that's the challenge. Hát igen, ez nagy kihívás. Pontosan ezért ezt a témát mi is a következő a ifjúsági stratégiánk központjába állítottuk, mert európai szinten is fontos a jó kapcsolattartás, és úgy érezzük, hogy itt van probléma a helyi szinten is. Nagyon sok olyan fiatal van, aki eltűnik a rendszerből. Olyan fiatalok, akiknek lehetősége sincsen arra, hogy a társadalom fősodratában részt vegyenek, és tényleg olyan fiatalokat, tehát fel kellene ezeket a helyi szinteket is térképeznünk, és meg kellene találnunk azokat a fiatalokat, akiket teljesen elidegenítettek, akik kiesnek a rendszerből, és őket valahogy visszakapcsolni, újra integrálni. Ez a feladatunk, keressük a megoldásokat továbbra is, úgyhogy minden jó gondolat, minden jó ötletet várunk. Ott hátul, tessék! Jó napot kívánok, Nadin vagyok, Portugáliából érkeztem, de Luxemburgban élne, élek, úgyhogy franciául fogok beszélni, és portugálul is egy kicsit, azzal fogom kezdeni. Hát először azt mondanám el, hogy amikor Luxemburgba érkeztem, akkor kezdtem el azt érezni, hogy Európa vagyok. Nagyon sokat beszélünk arról, hogy milyen fontos az, hogy európainak érezzük magunkat, de azért szerintem itt nagyon nagy különbségek tapasztalhatók, akár jogi értelemben is. Én úgy érzem, hogy azok az országok, amelyek közelebb vannak a brüsszeli központhoz, azok sokkal inkább európainak érzik magukat, mint a külső széleken, a perifériákon, akár Dél-Európában vagy Nyugat-Európában élő országok. Hogyan lehet ezeket az országokat is integrálni, főként egy olyan időszakban, amikor a motto a egységesek a különbözőségben a valóságban nem valósul meg. Igaza van de azért nem olyan egyszerű a helyzet, mert például Romániában vagy Bulgáriában az Európai Unió a, ö, nagyon népszerű, sokkal népszerűbb, mint például Belgiumban. Úgyhogy nincsenek egyszerű megoldások, mi csak egyszerűen az európai gondolatokat tudjuk előmozdítani, az európai szolidaritási testületen keresztül, az Erasmuson keresztül, és sorolhatnám még mindazok a kezdeményezések, amelyek a fiataloknak szólnak. Ezek a legjobb eszközök a kezünkben, ezeken keresztül tudjuk Európa ügyét is támogatni, és szerintem lépésről lépésre haladva sikerül is majd az összes európai polgárt meggyőzni arról, hogy az európai gondolat az nem csak a közösségi vívmányok, a jog vagy a gazdaság, hanem az emberekről szól, és hogy mi tényleg európai közösség vagyunk. Nagyon rossz ez a helyzet, hogy olyan sokan szeretnének még hozzászólni, de nagyon keves, kevés az időnk, úgyhogy három rövid kérdés következik. Te kezdheted, mert már nagyon régóta jelentkeztél. Anna vagyok, Magyarországról érkeztem. A rövid kérdésem az az, hogy nagyon sok fiatal a problémákról beszél, de nem kapnak igazán visszajelzést, és nem látják azt sem, hogy milyen megoldások kínálkoznak a problémákra. Vajon az új európai stratégiában meg tudjuk oldani mindezt, vagy egy kicsit több bet lehetne majd reflektálni a fiatalok problémáira is? Szerintem a fiatalok is szívesebben vennének részt a választásokon, hogyha nem éreznék úgy, hogy eltűnnik az ő probléma rendszerük Brüsszelben. Igen, tényleg sokkal célzottabbnak kell lennünk a kommunikációban, például az online eszközökön keresztül. Tessék, igen. Köszönöm szépen. Csehül fogok beszélni. Csehországból érkezett? Igen. Köszönöm szépen. Kedves hölgyeim és uraim, Csehországból érkeztem. Ugyanakkor európainak is érzem magam, ezt is fontos kimondani, mert nagyon sokan azt se tudják, hogy egyáltalán létezik európai állampolgárság, mint olyan. Sajnos nincsen még közös európai nyelv, úgyhogy én csehül fogok beszélni. Nagyon megérintett mindaz, amit ami itt elhangzott, ráadásul ugyanott ülök, ahol a kedvenc európai parlamenti képviselőm. Szerintem nem jól közelítjük meg ezt a problémát. Még mielőtt az embereket elküldjük szavazni, először arról kellene döntenünk, vagy azt kellene megvizsgálnunk, hogy mi az, amiről az emberek egyáltalán dönthetnek. Nézzük meg például a Brexit esetén. Gyakorlatilag egy nappal a ö, népszavazás előtt kezdtek el égni a Google vonalak, hogy mi is az Európai Unió. Tehát tényleg a szociális vagy a közösségi médián keresztül kellene elmagyarázni azt, hogy hogyan működik az Európai Unió. Én Csehországból érkeztem, ahol tavaly, vagy az utolsó választásokor csak 18% volt a szavazók aránya, jobb információ mm, tömeget kell átadnunk az embereknek, akkor fognak elmenni szavazni. Igen, köszönöm. Vannak ezzel kapcsolatos hasznos információk minden nyelven az európai intézmények honlapján, és valóban akár az Európai Bizottság, akár az Európai Parlament képviseletei például Prágában, illetve más tagállamokban többet tehetnének annak érdekében, hogy az információt az Európai Unióról jobban megosszák. És nagyon röviden. Még három kérdés, és akkor önnek megadom a szót, hogy mind a három kérdésre együtt adjon választ. 32-es, köszönöm szépen. Kozimó vagyok, olasz származású, de négy éve Londonban élek. Volt itt egy téma, amelyről még nem sokat beszéltünk, a Brexit. Mi az ön véleménye azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet biztosítani azt, hogy azok a fiatalok, akik szeretnének az Egyesült Királyságba költözni vagy tanulni, azoknak mi lesz a sorsa? és mi lesz a különböző programok sorsa az Egyesült Királysággal kapcsolatban. Köszönöm. Tessék, 194-es. Leoni vagyok, Németországból érkeztem, németül fogok beszélni. Ma még nem beszéltünk a demonstrációs, a tüntetési jogról, illetve a szellemi tulajdonjogról. Nagyon sok fiatal ezek miatt ö, ment utcára nem régiben, és frusztrált, mert nem tudja, hogy kit válasszon. Ezekről a témákról szeretném megkérdezni biztos urat, hogy különösen a fiatalok vonatkozásában ön szerint hogyan érintik ezek a témák őket. And last but not least, in the back, you're shaking your mobile phone. Now please speak up. Köszönöm. Jó napot kívánok! Bogdana vagyok, Bulgáriából érkeztem, és bolgárul fogok beszélni. Elég rövid, vagy elég hosszú ideje várakozom, úgyhogy már el is felejtettem, hogy mit is akartam mondani. Na hát először is Bulgária, egy gyönyörű szép ország, európai országról van szó. Én angol tanár vagyok, 18 éveseket tanítok. Ezek egyébként már szavazójoggal bíró fiatalok, és a következő európai eh, választások egybe fognak esni azzal az időszakkal, amikor eh, a fiatalok eh, érettségiznek Bulgáriában. Éppen ezért én nagyon félek attól, hogy nem lesz ideje a fiataloknak elmenni a választásokra, mégis mindent megteszünk annak érdekében, hogy magasabb legyen a részvételi arány. Sajnos Bulgáriában a szegénység nagyon nagy problémát jelent, a középiskolák ellátottsága igen rossz, Gondolkodnak-e abban, hogy esetleg ilyen próbaválasztásokat tartanának? Nem kellene esetleg az iskoláztatás elejétől kezdve felkészíteni a fiatalokat arra, hogy mit is jelent az, amikor elmegyünk szavazni. Köszönöm szépen. Először volt egy kérdés a Brexitről, aztán volt egy tüntetési joggal kapcsolatos kérdés, és a próbaválasztásokra vonatkozó kérdés. Na, hát a Brexittel kapcsolatban nincsen varázs ö, igém. Először is ugye minden a brit kormány álláspontjától függ, nem tudjuk, hogy mit akarnak tenni a Brexit után, nem tudjuk, hogy meg akarják-e tartani az Európai Unióval való a kapcsolódási pontokat. Vannak egyébként erre utaló jelek a brit kormány részéről, hogy esetleg ezt meg szeretnék őrizni, tehát hogy megkívánják tartani az EU-val kapcsolatot, vagy az EU-val a kapcsolatokat az Erasmus-ra vonatkozólag például. De egyelőre erről nem sokat tudunk, minden attól függ, hogy hogyan is folynak majd a tárgyalások, de hát mindent megpróbálunk megtenni annak érdekében, hogy az európai állampolgárok érdekeit védjük az Egyesült Királyságban a kilépés után is. Ami a tüntetéshez való jogot illeti, hát pont ezért kell elmenni szavazni. Mert ez egy megkerülhetetlen tény, hogyha szavazunk, akkor a jövőre vonatkoztatva elmondjuk a véleményünket, hogyha nem tesszük ezt meg, akkor kilépünk egy kicsit a társadalomból. Ugyanakkor nagyon sok politikus nem hallgatja meg a tüntetők hangját, ugyanakkor a választások eredményét nem lehet nem figyelembe venni, tehát ezért fontos az, hogy erkölcsileg és gyakorlatban is tegyünk valamit. Ami az oktatási rendszereket illeti, van, ahol uh, alkotmányossági, vagy politikai, vagy jogi uh, kérdések is szerepelnek uh, a tananyagban. Nem tudom, hogy Bulgáriában pontosan mi a helyzet. Minden esetre én mindenképpen támogatok minden olyan kezdeményezést, amely ilyen fajta információkat tartalmaz a demokráciáról, a politikai rendszerekről, mert a demokráciához tudatos, jól informált, szociálisan felelős személyekre van szükség. Csak így őrizhető meg a demokrácia. Köszönöm szépen, és van egy utolsó kérdésünk a Twitterről. Az egyik cserkész azt kérdezi, hogy a biztos mit is remél a következő öt évre vonatkozólag? Vajon személyesen vagy politikai értelemben? Hát én azt hiszem, hogy talán eltűnnek ezek a problémák, megtaláljuk az új konszenzust Európa jövőjével kapcsolatban, és az európai intézmények is jó irányba mozdulnak el, hogy mindent megtegyenek annak érdekében, hogy a következő generációk, tehát ti, a ti lehetőségeiket meg tudjuk valósítani, mert ez a legfontosabb. Köszönjük szépen mindenkinek, és elnézést kérünk azoktól, akiknek nem jutott lehetősége kérdések feltevésére. Elképesztő, hogy milyen aktív volt a részvétel. Nagyon szépen köszönjük a sok-sok felszólalást és a biztosnak is köszönjük azt, hogy eljött, és hogy részt vesz ebben a párbeszédben. I think the conclusion is that we need more of those dialogues. Azt hiszem, hogy erre nagyobb szükség van, hogy folytassuk az ilyen fajta kezdeményezéseket. Most egy csoportképet fogunk készíteni, úgyhogy kérem, hogy ne menjenek még el. Ez egy jó emlékeztető lesz, és a fotós azt kéri, hogy akik hátul ülnek, azok inkább közép felé húzzanak be. Also stand in the corridors. So we would like to basically keep only... Úgyhogy valahogy próbáljuk meg egy ilyen szűkebb sávban maradni. Tehát mindenki inkább közép felé üljön be. Igen. Hát